Good afternoon, everybody. We are having a heavy... Jó napot kívánok mindenkinek! Elég kemény szavazás vár ránk. Az én jelentésemmel kezdjük. Az adó csalás elleni küzdelem témában, illetve elnézést kérek, előtte próbaszavazást kell eh, tartanunk. Megnyitom a próbakört. Mindenki leadta a szavazatát? úgyhogy lezárom a szavazást. 20% a leadott szavazatoknak a száma, ennyien szavazunk. Egy bejelentéssel szeretném kezdeni, angolul. Pénteken G20 csúcs találkozó volt a pénzügyminiszterek jelenlétével Washingtonban, és úgy döntöttek, hogy az automatikus információcsere legyen a szabványos megoldás mostantól. És minden országot arra bíztattak, hogy az egyezményt, amely erről szól, írja le. Tehát óriási előrelépésnek vagyunk a tanúi ezen a téren, ennyit szerettem volna elmondani. Tehát az OECD tevékenységek, a mai tevékenységek fényében is adjuk le a szavazatainkat. Elnök asszony, egy ügyrendi témához szólnék hozzá. Ahol lehet, szavazzunk egy tömbben, mivel nagyon sok a szavazásra váró téma. Elnézést nem értettem, nem hallottam a hozzászólást. Nagyon sok szavazás áll előttünk, sok a téma, tehát ahol lehet, szavazzunk egy tömbben. Igen, majd ön tegyen ezekre javaslatot, Michel úr. Igen, tehát akkor felvázoltam a helyzetképet, Nézzük, egyes módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, nem, nem, ezt nem lehet. A kettesről és a hármasról szavazhatunk egyben, tehát mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító részenkénti szavazást kért, valaki első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. az 567 egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, nyolcas, bocsánat, javítja magát az elnök asszony mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences részenként, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk nem lehet elsőként a másodikat, tehát második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító, 10, 11, 13-as, tehát a 12-es is, 13-ig mellette, ki tartózkodik, nem, ki szavaz ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 14-től 18-ig hangzik a javaslat, tehát 15-től 18-ig egyben, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. A vélemény egészéről szavazunk, módosításokkal mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És elektronikusan szavazunk most, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. hangú többséggel. Köszönöm szépen, nagyon örülök. So, now we have the very... Most pedig Kacsmerek úr nagyon fontos jelentése következik. A 60-as módosító mellette. Ellene? Tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60, 6-os, 66-67 egyben, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 75-ös módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 76-os módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Úgyhogy most következik a 33-as, a FEM 33-as, illetve 26 mellette javítja magát az elnök asszony, ellene tartózkodik, elutasítottuk. FEM 32, 33-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. FEM 34 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Tehát most a 34-es módosítóról szavazunk elektronikusan, FEM 34. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Tehát elfogadtuk. Következik a 79-es mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Akkor szóbeli módosító, a kettes számú következik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 82-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát most a hármas szóbeli módosító következik? Tehát következik a 84-es módosító mellette ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Következik a 8-as kompromisszum részenként. Első rész, kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette ellene, kitartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát elfogadtuk. Tehát elfogadtuk a nyolcas kompromisszumot. A 89-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 9-es kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez volt az első része helyesebben, második mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 92-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 94-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tehát ez volt a 94-es. Következik a 95-96-os egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es módosító. Először a 97-es, tehát 97-98-1-ben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítottuk. 104-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, ez az első részre vonatkozik, tehát azt fogadtuk el, akkor második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Ez volt a 11-es kompromisszum, most a 12-es következik. 12-es kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, azt gondolom, hogy nem fogadtuk el. Igen. 108-as módosító. azért mégiscsak szavazzunk erről elektronikusan, illetve megnyitom, nem, elnézést, mondja az elnök asszony, tehát a 108-asról szavazunk, és kérdezem, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész Azt hiszem, akkor most a harmadik rész következik, tehát mellette. Ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 113-as módosító mellette. Ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Fem, hármas a következő, kiszavaz mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. FEM négyes kiszavaz mellette, ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. Most jöve, jönnek a fennmódosítók 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodik. Hát ebben nem vagyok biztos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom. Elfogadtuk. FEM 35 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 110, 116-os, 17-es, 18-as egyben kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 121-es mellette, ellene, ki elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 122-es, 123-as, 124-es, egészen a 125-ig egyben, vagy nem. Tehát 122, 123 egyben, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 124 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 125 mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 126-os mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as részenként, első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 129 és 130, nem csak 129 mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum részenként. Három rész van, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Van egy negyedik rész is, kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. És aztán most tovább lépünk. A 137-esre. Mellette. Mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Rendben, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 142-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 részenként szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Ellenőrizzük a 143-as módosító második részét, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Mindenki, egy személy kivételével. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Fem Tizen. Nyolc, nem. Fem kilences. javítja magát az elnök, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Fem tizennyolc, mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Fem húsz, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 23-as, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni szeretné? Nem? Jó. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Száz ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elfogadtuk tehát. 160-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FAM 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 162-es módosító mellette ki van, ki van ellene, tartózkodók elutasítva. 163. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 164. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. es módosító mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 173-as részenként szavazunk első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ellenőrizzük, rendben, akkor ellenőrizzük, ha ezt kérték. 173-as módosító első rész, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, valóban elutasítottuk. Akkor ezzel a második rész okafogyottá vált. 179-es módosító részenként szavazunk első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 178 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Igen, részenként szavadunk erről. Mondhatjuk, hogy ez volt az első rész? Jó, rendben, akkor a második rész következik, mellette ki van, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük az utolsót? Rendben. Akkor a 20-as kompromisszum második részéről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még egy személy szavazatára várunk. Ez az utolsó lehetőség. Lezárom a szavazást. Lezártam. Igen, mindenki szavazott végül. Egy szavazattal, de elutasítottuk. ...180 és a 181-es okafogyottá vált ezzel, a következő 182-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók azt hiszem, ellenőriznünk kell ezt. Tehát, 21-es kompromisszum második rész. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő akkor a 187-es módosító, mellette ki van ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös számú szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes számú szóbeli módosító. Igen. Rendben. Azt visszavonták? Mit vontak vissza? Rendben, akkor 24-es kompromisszum következik. Részenként szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Százkilencvennégy mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 198 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 199 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 200-as módosító mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmincegyes kompromisszum. Mellette, két részben szavazunk, első rész mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Akkor a 203-as következik, mellette ki van. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 204 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Huszonötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Huszonhatos kompromisszum következik, ki van mellette, amelyről részenként szavazunk. Első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Szavazunk a következőről is, hiszen az előzőt félig elutasítottuk. 211-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes számú szóbeli módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 217-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, szerintem. Ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk tehát a 217-es módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelenlegi eredmények szerint. 219-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 220-221, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum, három részben, első rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk második rész, ki van mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. Huszonötös kompromisszum második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. harmadik rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem tudom, hogy elfogadottnak tekintjük-e a 28-as kompromisszumot. Ha nem, akkor szavazunk a 23 as módosításról. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 224 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 222 mellette, 2.22-től 2.25-ig ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.26-os ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200 228 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum, ki van mellette, el részenként szavazunk az első részről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom, megnyitom a szavazást a második részről, 29-es kompromisszum. Még kettőnek szavaznia kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. ös módosítás következik részenként. Az első részről szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megnyitjuk az elektronikus szavazást a 235-ösről. Elutasítottuk. A második rész, ki van mellette? Elene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a 235-ös második részéről elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Egy szavazat hiányzik még. Elfogadtuk. Most a 241-estől a 39-esig Egyben szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 240-es. Mellette. Ellene. Tar- tartózkodás. Elfogadtuk. 242 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Úgy van, 243-tól 247-esig egyben szavazunk. Ki, van, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 246-os következik. Ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. nem is tudom, 249-ről szavazzunk most, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 250-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 251-es részenkénti szavaz, szavazás első részt kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész. Ez szokafogyott. Erről nem kell szavazni. négy Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 255-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 256-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 260-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 264-es következik. 264-es, tehát ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 200 262-től 267-ig blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Bár a mikrofonban nem hangzott el, hogy mely módosítóról. 274-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 276, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 275 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. FAM 6-os, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. FAM 14-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdések egy, első, egyes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es oka fogyott, ahogy a 18-as is. 21-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-esről részenként szavazunk, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 32-es következik, ki van mellette, 32-től 35-ig blogban szavazunk ki, vagy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincnyolcas, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 44-es következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os tól az 50-esig blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötven kettes módosítás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53-as, 54-es együtt ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 59-es módosítás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a FAM eh, A preambulum bekezdése következik. Szavazunk blogban, javasolják. Először az áról szavazunk. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Most következik a B, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C, preambulum bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk és D, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Idézetek, 1-es, 2-es, 3-as, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FAM 5-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes nő, női jogi ö, csoport módosítása. A kettőtől a hatosig egyben kívül támogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 6-os, 8-as, 9-esről szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es. Okay. Excuse me, we should have voted amendments. Elnézést, a hetes módosításra is kellett volna szavaznunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. FAM 8-as idézet, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es és 13-as módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És innen a 14, 16, 17 és 15-ösről szavazhatunk egyben, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a jelentés tervezett egészéről szavazunk a módosított formában, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt elektronikusan is végrehajtjuk, megnyitom a szavazást. Kettő még hiányoznak, már csak egy. Lezárom a szavazást. Az anyagot elfogadtuk, 20 igen, és 4 nem van. Hadd köszönjem meg Kacsmarek úrnak ezt a nagyon fontos munkát a fejlesztési célok jövőjéről. Én elismételném ezt a köszönetet Kacsmerek úr részére. Azt örülnék, és hogyha májusig áttekinthetnénk azt, hogy miről szavaztunk, mert lehetnek eh, ellentmondó eh, elemek, ezért lenne fontos, hogy koherens, egyértelmű politikai üzenetet küldjünk eh, a szeptemberi konferenciára New Yorkba. Megint csak gratulálni szeretnék Kacsmarek úrnak. A titkárság valóban elküldi a tanácsokat a frakcióknak, és a szavazás eredményét is, hogy mindenki ellenőrizhesse. És azt kérik önöktől, hogy ezt három órán belül küldjék vissza. Chairman, would it be in breach, would it be in breach of any major protocol? Megsértenénk a protokollt valamilyen formában, vagy egy fontos szabályt, a menet közben kávét is felszolgálhatnának? Még jobb lenne, ha ír kávét szolgálnának fel. Igen, most az ajánlásról szavazunk, 68. ülésről, az ENSZ 68 ülésével kapcsolatban, közgyűlésével kapcsolatban. Igen, erről egy tömbben. Tehát egy tömbben kiszavaz mellette, egytől hétig. Egytől hétig kiszavaz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es, 10-es mellette, ellene elfogadtuk. A vélemény egészével kapcsolatban mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangúan. Gratulálok Krisztof Lizek előadónak. Most következik a kíséret nélkül utazó kiskorúaknak a helyzete az EU-ban. Görenc úr jelentése egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, sőt, egyben nem, nem egyben. Tehát kettes, hármas? Rendben. Akkor csak a kettes, tehát mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító. Négytől nyolcig? Nem. Rendben, akkor négyes módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, tehát 12-es. Nem, azt hiszem, ez nem lehet. A 12-es részenként első rész okafogyottá vált, akkor a 12-es ezek szerint 13 és 14 esetleg egyben, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító részenként, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ellen, tartózkodik, ellenőrizzük a második részt. Tehát 15-ös második rész elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 16-os módosító. 16-17 egyben. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A vélemény egészéről szavazunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen. 21, igen, és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Görensz úr, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kitartó vastapsot, és azt a kitartást is, amelynek segítségével én gyorsan eljuthattunk idáig. Um, Most pedig Mali demokratizálásáról és újjáépítéséről szavazunk. Do I have that? Et après de, de, la résolution, on a des questions. Ah oui. Excuse me, so there is a supplement. Draft question. Van egy kiegészítő kérdés, szóbeli választigénylő kérdés a bizottság felé, illetve szóbeli módosító. Úgyhogy most a kérdésről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. És elektronikusan is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Egy hangon. Ugyanez a kérdés, illetve szobai módosító a tanács felé. Kérdezem, hogy ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. És most a kérdés egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy hangulag. Akkor tehát következik a szavazólista Mali újjáépítés és demokratizálása témában. 28-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as részenként szavazunk, első rész, kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tehát akkor 31-es módosító, szintén részenként első rész mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene ki tartózkodik, nem fogadtuk el. Szóbeli hatos módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 33 os mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 34-es és 35-ös egyben, de nem, csak a 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szóbeli egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli kettes módosító mellette elnézést. 40-es módosító. Igen, 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum nem, 45-ös módosítom mellette. Ellenem. Tartózkodik, elfogadtuk. Igen. 45-ös módosító, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Még egy szavazatra várunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os részenként szavazunk, nem okafogyottá vált, akkor egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító. Ez rendben. Következik az 52-es. Tehát 52-es módosító. Mellette. Ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. 54-es módosító szavaz mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös szóbeli módosító 57-es, mondja az elnök asszony, mellette, ellene. Ki elfogadtuk. 58-as módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum bekezdése, kérdézete. Egyes, kettes, hármas mehet egyben? Akkor ezekről egyben szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Következik a hetes szóbeli módosító, mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát a négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító. 15-16 egyben, mellette, de nem, javítja magát az elnök, azt mondja 15 mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Huszas módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 21-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk Második rész. Kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik, ezt elutasítottuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Akkor egybe vonhatjuk a 23-astól egész a 27-esig akkor a 27-től 24-től 7-ig mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tehát akkor kiszavaz amellett, hogy az állásfoglalás egészét a módosításokkal együtt elfogadjuk. Tehát mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk elektronikusan, szavazunk róla. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyhangulag. És gratulálok az elfogadásához. Just one moment, yes. We will now vote on... Most Michel Stifler jelentése következik. 12-es módosító. Ki támogatja? Ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellett, 50 elnézés 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, Gen 15 és 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ampl 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ampl 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Amplua 13, ellenőrizzük tehát elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Egyel több szavazat kell még. Rendben, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes számú szóbeli módosító. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Amploa 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes számú szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ampl 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ampl 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as számú szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ampl 17-es részenként szavazunk első rész nem, okafogyottá vált, mondja az elnök asszony. Az első rész okafogyott, tehát a második részről szavazunk, viszont mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes számú szóbeli módosító mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Empl 18-as oka fogyott, budget 9, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empl 19-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as számú módosító mellette ki van, 20 és 21, együtt szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es és 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as okafogyottá vált, a következő tehát a A következő az M pluszon 1-es, Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Budget 13 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító és EMP 23 és Budget 14, ezekről együtt szavazunk, mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos számú szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 60-as, illetve 61-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Empl 27 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 30 és 31-es módosítók, valamint nem, 30-as, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, M 28, két részben szavazunk első rész mellette, el, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Budget 15, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harminc harminc kettő három harminc négy harminc ötös blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Budget 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Embl 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es módosító következő. Rendben, a titkárság azt mondja nekem, hogy az EMPL 33-asról is szavazzon kell, mellette ki van, ellene, tartózkodók elutasítva. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. EMPL 34, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Empl 35, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Empl 36, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Empl 37, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Igen, 38-39-es blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadva. Empl 38-as részenként szavazunk első rész. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64-es módosító mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. Empl 39 mellette ellene. Tartózkodók. Igen, ellenőriznünk kell ezt a módosítót. Megnyitom a szavazást. A 39-es módosító szavazásának eredményét ellenőrizzük, még egy szavazatra várunk. Hát akkor viszont lezárom. Elutasítottuk. Kilences szóbeli módosító mellette ki van ellene. Tartózkodók elfogadva. Tízes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Empl 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Igen, ellenőrizzük az Empl 40-est. Megnyitom a szavazást. Még egy szavazatra szükségünk van. Elment, igen, de a kártyáját itt, hagy, itt hagyta. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 41-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Emp 41 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Empl 42 részenként szavazunk, három része van a szavazásnak. Első rész mellette ki van, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Harmadik rész mellette ki van, Már én sem tudom, mit beszélek, mondja az asszony. Tehát mellette ki van. Tehát a harmadik részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es bekezdésnél vagyunk. Negyvenkettőtől 45-ig mellette ki van ellene, tartózkodók elfogadva. Budget 17 és 48-as, mellettük ki van ellenük, tartózkodók elfogadva. Budget 18. Bízom a titkárságban, azt mondják, hogy szavaznunk kell, illetve csak a második részről kell szavaznunk a budget 18 esetében, tehát mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadva. Mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Negyvenhetes módosító. Tehát 47-es és 21-es módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51-es De hát elfogadtuk a budget 21-et, tehát akkor ennek okafogyottá kellene válnia. 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 52-től 55-ösig mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Preambulum bekezdések 56-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 11-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenkettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötöt négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 6 tól a 14-esig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ampl 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-estől a 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító. Mellette ellene Tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Kilences módosító. 9, 10 és 11 lehet együtt, nem? Jó, akkor 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 9-eset szerintem elutasítottuk, de ellenőrzést kértek, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes módosító, illetve tízes és tizenegyes, mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Budget Hét mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Rendben. Szavaznunk kell az M10-esről. Ez egy nyelvi korrekcióról szól. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Akkor most a módosított szövegről szavazunk, annak egészéről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. És elektronikusan szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Mégpedig egyhangulag. de még van szavazni valónk ezzel kapcsolatosan. Budget 1-2, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Budget 3-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 4, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. állásfoglalási indítványról módosított formájában ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk. Van még egy szavazatunk. Az elfogadott módosítások alapján informális intézményközi tárgyalások kezdődhetnek. Ki támogatja? Ezt kéne elektronikusan megszavaztatni? Kérdi az elnök. Akkor elektronikusan szavazunk arról, hogy intézményközi tárgyalások kezdődjenek-e az elfogadott módosítások alapján. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Húsz igennel és egy tartózkodással elfogadtuk. Most pedig a tárgyalási csapat összetételéről, amelyben lesz egy elnök, egy előadó és minden frakcióból egy árnyék előadó. Most a tárgyalói csapat összetételéről szavazunk, elektronikusan még hozzá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 szavazattal egyhangulag megszavaztuk a kérdést. Gratulálunk mi is Striftrelnek a munkájához, és köszönjük is. Egyebek nem találhatók a napi rendünkön, úgyhogy május 27-én, illetve 28-án, hétfőn és kedden következik majd kötelező a jelenlét, mindenképpen legyenek ott, mert 28-án, május 28-án délután ott lesz a biztos is. Most pedig az Afetta együttes ülést tartunk. Györgyeva biztos jelenlétében. A téma Szíria, illetve a menekültek helyzete Jordániában és Libanonban. A PHS 3C50 teremben folytatjuk majd ezt a tevékenységet. On se déplace.